humanitárius jog megsértése. a felelős bizottság a külügyi bizottság és a fejlesztési bizottság. elsőként a szerzőknek adok szót a szerzők közül is elsőnek valenciano képviselő asszonynak két és fél perc áll rendelkezésére. képviselő asszony öné a szó. köszönöm elnök asszony! Szeretném, hogy amit először mondok, az a parlament nevében megemlékezés legyen azon megfizethetetlen bátorságért, készségért, amelyet a humanitárius dolgozók nyújtanak a konfliktusos övezetekben. Orvosok, oktatók, tanítók, a különböző nemzetközi szervezetek és civil szervezetek a dolgozói, akik mindent kockára tesznek, belétve saját életüket, azért, hogy egy kis humanitást, egy kis emberiességet vigyenek oda, ahol ennek már minden nyoma elveszett. A Fejlesztési Szakbizottság, illetve az Emberi Jogi Albizottság azt akarta, hogy ez az eszmecsere, ez a vita ide kerüljön a parlament elé, mert úgy gondoljuk, hogy a nemzetközi közösség nem tesz eleget. Kudarcot val mindenki előtt, és az általa védett lakosságok előtt is. Azt tapasztaljuk, hogy egyre több a támadás a civil létesítmények ellen, főleg iskolák és kórházak ellen. Számos konfliktusban és nem teszünk eleget, hogy ezt elkerüljük. Nem elszigetelt egyedülálló esetekről beszélek, hanem ez séma már, amelyet tapasztalunk a szíriai vagy jemeni konfliktusban, ahol az iskolák és kórházak elleni támogatások száma több, tízre, több, több mint tízre rúg. Ennek el, ártatlanok áldozatai, ártatlanok százai ezrei válnak áldozatává a háborúkban. Noha a háborúkban is vannak szabályok, de ma ezeket nem tartják be, és nem is tartatják be. A probléma egyre súlyosabbá válik, és a büntetlenségnek véget kell vetnünk. A múlttól eltérve most, eltérve most a civil lakosság az, amely leginkább érintett a fegyveres konfliktusok miatt áldozatként a nem állami szervek, mint Szíria vagy Irak esetében, az ő jelenlétük is súlyosbítja a problémákat, a konfliktusokat. Alkalmazkodnunk kell ehhez új, ezen új kontextushoz, és életbe kell léptetnünk a már létező mechanizmusokat. Az, amit meg kell tennünk, annak nagy része le van írva, papírra van írva, de azt szeretnénk most kérdezni a tanácstól, hogy mit tett, illetve mit szándékozik tenni az Európai Unió a nemzetközi humanitárius jog szisztematikus megsértése miatt. A világnak most sokkal inkább szüksége van egy olyan unióra, amely hű az elveihez, és ezt a mi nevünkben senki más nem fogja megtenni. Köszönöm. Köszönöm képviselőasszony Guerrero Szalom képviselő úrnak adok szót. 2 perc 30 másodperc áll rendelkezésére. Tessék képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök asszony Először is szeretném megköszönni a tanács jelenlétét, és azt, hogy kész ebben a vitában részt venni. Természetesen én is szeretnék csatlakozni kolléganőm Elena Valenciano szavaihoz, és meghagyolok a humanitárius dolgozók előtt, akik a világon mindenhol kockára teszik életüket azért, hogy másokat megmentsenek, és sok esetben éppen, hogy büntetik őket ezért. A nemzetközi humanitárius jog megsértése számos konfliktusban, legyen szó akár Szíriáról, Jemenről vagy Palesztináról, ez rutinszerű bűncselekmények sorozatává kezd válni. Itt nem járulékos károkról, váratlan és elkerülhetetlen károkról van szó, hanem ez egy tudatosan végrehajtott és keresett cselekmény. A civilizáció van veszélybe, hiszen 150 évvel ezelőtt már kidolgozták az első szabályokat a humanitárius védelem esetében a konfliktusok során. Ma nincs se túl kevés, se túl sok szabály, csak éppen nem tartják be ezeket a nemzetközi jogszabályokat. Most van leginkább szükség a fegyveres konfliktusokban a humanitárius segítségnyújtásra. 150 millió ember hagyta el otthonát, illetve humanitárius védelemre szorul, hogyha összeszámolnánk őket, akkor annyit tennének, mint Spanyolország és Franciaország lakossága. Számos konfliktus már több mint tíz éve tart, a szíriai háború már öt éve, a palesztin helyzet pedig már négy nemzedéket számlál. Nem nézhetjük ölbetett kézzel, hogy büntetlenül folytatódjon ez a helyzet. Elkölcsi kötelezettségünk van, jogi és egyébként politikai kötelezettségünk is az, hogy követeljük az ilyen támadások végét, az egyházak, a templomok, a iskolák és a kórházak elleni támadások végét. A kérdés, amelyet Elena Valenciano megfogalmazott, mit tettünk eddig, milyen lépések születtek, a jövőre nézve, illetve a nemzetközi humanitárius csúcsra nézve, amelyre Isztambulban kerül sor, azt kérem a tagállamoktól, a parlament képviselőjeként, hogy egy egyértelmű kompromisszumot terjesszenek elő, megkövetelve a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartását, és tegyék lehetővé azt, hogy a civil lakossághoz ez a humanitárius segítség eljusson. Köszönöm. Köszönöm én is. Henis miniszterasszonynak adok szót. Parancsoljon, miniszterasszony. Thank you, Madam Chair Köszönöm szépen, elnök asszony, örülök, hogy itt lehetek. Az iskolákat és a kórházakat érő támadások elfogadhatatlanok. Ahogy önök is tették, a tanács is eltéli ezeket a szörnyű támadásokat. A nemzetközi humanitárius jognak meg kell felelni, ez a követelmény az Európai Unió és a tanács részéről is. Az Európai Unió egy iránymutatást fogadott el, a tanács 2005-ben már elfogadta ezeket, amely a humanitárius jognak, illetve a nemzetközi jognak való megfelelésre vonatkozik. Az Európai Unió támogatja az nemzetközi humanitárius jognak való megfelelést, ez az, ez az emberjogi és a demokratikus cselekvési tervben is világos, amely 2015-2019-es időszakra vonatkozik. A vörös férhold és a vörös kereszt illetve az Európai Unió is többször megerősítették azt, hogy a humanitárius jogot kívánják tartani. Közös üzenetek kidolgozására is sor került. A tanács már decemberben, a tanács következtetésekben megjegyezte, hogy a humanitárius csúcs találkozónak gyakorlati megoldásokat kell az asztalra letenni, amelyben minden szereplő feladatot vállal. Humanitárius jog betartása, humanitárius szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Igen, a csúcs találkozó előkészítésének vitáján részt veszünk majd a májusi plenárison. Ami a konkrét helyzetet illeti, a tanács például tavaly októberben a szíriai helyzetet felvetette, és minden felet felhívott arra, és ezt folytatja, ezt a felhívást, hogy hagyjanak fel a civilek vált, választás nélküli bombázásával. Ami az iraki konfliktust illeti, az Európai Unió és a tagállamok kifejezésre juttatták aggodalmukat azzal kapcsolatban, hogy a nemzetközi humanitárius jogot nagy, súlyosan megsértik, iskolákat, kórházakat, piacokat támadnak. Ami a Jement illeti, 2015. októberében a tanács megállapította itt is a humanitárius jog megsértését. Ennek megszüntetése nagyon fontos része a megoldásnak és újra megismételte azt, hogy minden humanitárius jogsértést független szemnek kell kivizsgálnia. A humanitárius jog monitorozása, ellenőrzése, betartatása nagyon fontos része a Szíria és Irak stratégiának. A tanács ezt 2015 márciusában fogadta el. Ugyanebben ezzel az alkalommal az Európai Tanács, a tanács felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a kórházakat folyamatosan biztosítani. Líbia, Irán, Szudán, Ukrajna esetében is felvetettük az iskolák és kórházak támadásának problémáját. Ami a az ilyen humanitárius jogsértéseket illeti egy KKVP döntést fogadott el a tanács, amely szerint az Európai Uniónak és a tagállamoknak fel kell vetniük a Nemzetközi Büntetőbíróság eljárásában való részvétel lehetőségét, harmadik államokkal folytatott párbeszédet, államcsoportokkal, illetve nemzetközi szervezetekkel való párbeszédet a nemzetközi, nemzetközi humanitárius jog betartására munkájának támogatása érdekében. Végül pedig, ami a nemzetközi humanitárius jog megsértését illeti, az Európai Unió által a harmadik országokkal szembeni szankciókra került sor Szíria, Libanon, Burundi és más harmadik országok esetében. Kétség kívül a tanács is ugyanúgy aggódik ezen probléma miatt, mint önök, és főleg ami a kórházak és iskolák támadását illeti. A tanács folyamatosan monitorozza a helyzetet, fellép, és ez folytatódni fog. Nos, elnök asszony, zárásként hadd mondjam el még egyszer, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy miről szól a nemzetközi jog az emberek, a férfiak, a nők és a gyermekek egyformán fontosak, az ő életükről van szó, és nem szabad a humanitást elfelejteni a politikánk során, az alapító értékeinket folyamatosan meg kell védenünk. Köszönöm szépen. asszonynak a nyilatkozatát, amit ehhez a szóbeli választ igénylő kérdéshez tett, most pedig a politikai csoportoknak a vezérszónokai következnek elsőként a néppárt nevében preda képviselő úrnak adok szót. képviselő úrnak egy perc áll rendelkezésére. tessék. köszönöm szépen elnök asszony. az az ellesfoglalás amit kitárgyaltunk és amiről holnap fogunk szavazni erőteljesen elítéli az iskolák, a kórházak és más civil célok támadását, bombázását háborús konfliktusokban. A humanitárius nemzetközi jognak ellentmond mindez, és az a tény, hogy a, és nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy az, e- a nemzetközi humanitárius jognak az az egyik alapelve, hogy civileket nem szabad megtámadni. Úgy gondolom, hogy a szövegünk nagyon jól kiegyensúlyozott. Sajnálatos módon a szélső bal szokás szerint olyan módosítókat terjesztett be, amelyek egyáltalán nem kapcsolódnak a témához. Például Izrael kérdése, vagy a művi teher, terhesség megszakítás, ennek semmi köze a témához. Ezek szokásos baloldali témák, Remélem a parlamentben a többi frakción nem ért egyet ezzel, meg ezzel. Képviselő úrnak adok szót kettő percben. Grazie, Presidente. Come sappiamo... Köszönöm, elnök asszony. A nemzetközi humanitárius jog háborús konfliktusos esetén alkalmazandó, amikor egyértelmű, hogy lelassul a jogállamiság, illetve meg is szakadhat ez. Sajnos a civil célokat, célpontokat, illetve a humanitárius dolgozókat is nagyon sok támadás érte az elmúlt háborús konfliktusok során, illetve jelenleg is. Különböző személyeket, illetve struktúrákat, szervezeteket különleges jogok, illetve különleges státuszuk van, mert humanitárius feladatokat látnak el. Nem tartoznak tehát az ellenség, nem ellenség feltartoz, felosztásba. Humanitárius célokért vannak jelen a helyszínen a különböző humanitárius szervezetek. Gondoljunk csak az afganisztáni Médecins Sans Frontières kórház elleni támadásra, vagy januárban Jemenben is volt egy hasonló támadás. Éppen ezért azt gondolom, hogy az a isztambuli csúcs, amelynek témája a humanitárius nemzetközi jog, egyik legfontosabb célkitűzése kell, hogy legyen, hogy megoldjuk ezt a problémát, hogy a kockázatos feladatot ellátó humanitárius dolgozókat megvédjük. Nagyon fontosnak tartom, hogy azonosítsuk, hogy melyek azok a területek, ahol nem szabad semmiféle támadást véghez vinni, hiszen hogyha ez megtörténik, akkor ez háborús bűnnek számít. Amikor ez megtörténik, akkor viszont nagyon fontos, hogy kivizsgáljuk ezeket a kérdéseket. Európai szinten is arra szólítjuk fel az illetékeseket, hogy lépjenek fel, az összes lehetséges eszközzel vizsgálják ki a helyzetet, azt kérjük a tanácstól és a külügyi főképviselőasszonytól, hogy az isztambuli csúcson ezt a problémát vessék fel, és próbálják meg megoldani. De Mesmáker képviselő úr következik, szintén kettő perccel rendelkezésére tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák. Flandriában, ahogyan máshol is, szörnyű háború cselekményekről szereztünk tudomást, az ICER kaput most hozták létre, emlékmű, ez, amelyen négy nyelven olvasható azt, hogy soha többé háborút, ugyanakkor a háborúk továbbra is szörnyűséget okoznak a polgároknak, az ártatlan polgároknak és a katonáknak is. Nagyszüleim több százszor elmesélték a régi történeteket, a kommunikációs eszközök nem eh, teszik lehetővé már eh, a képzelődést, eh, a fantáziát, ezt láthatjuk mindig a számítógépek monitorán is. Az iskolákat, a kórházakat sem kímélik, holott biztonságos, védett helyek kellene, hogy legyenek, de ez nem így van. Afganisztánban, Jemenben, Európán kívül én saját magam is tapasztaltam Ukrajna keleti részén ezt. Európában ott is az iskolákat katonailag felszerelték, és ezek is áldozattá váltak, célponttá váltak a kórházak is. Túl egyszerű az emberi életek elvesztése járulékos kárként állítják ezt be, holott nem erről van szó az Európai Eszköztár közismert, most pedig az Európai Unión a sor, hogy végre bebizonyítsa, mennyire gondolja komolyan ennek felhasználását. Az isztambuli csúcs mm, időszerű, ez, a, ez az eszköztár és ez a dinamika olyas valami, amit meg kell ragadnunk. Miniszter azt mondja, szeretném tudni, hogy azon országok, amelyek 2015-ben a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold konferencián részt vettek, miért nem találtak egy új mechanizmust, amely által a nemzetközi humanitárius jog megerősíthető lenne? Úr következik kettő percben. Merci, madame Köszönöm szépen, elnök asszony. A kunduzi kórház lebombázása Afganisztában nagyon sok áldozattal járt, például a Médecins Sans és számos alkalmazottja életét vesztette. Elítéljük ezt a katasztrófát, nagyon súlyos, történet, nagyon súlyos események ezek. A Kunduzi Kórház GPS koordinátorait nagyon jól ismerték a helyi hatóságok. Azt mondták, hogy ez egy elszigetelt eset. Sajnos sok egészségügyi dolgozó és beteg is életét vesztette. Szeretnénk hogyha az elkövetkezendő nemzetközi konferencián, Isztambulban arra kérnének fel mindenkit az EU képviselői, hogy jobban tartsák tiszteletben a nemzetközi jogot. Nagyon fontos kihangsúlyozni azt, hogy a humanitárius dolgozók részlehalás nélküli munkát végeznek, energiájukat, tudásukat, nagy lelkűségüket nem, kell, nem kímélve megpróbálnak humanitárius megoldásokat adni prevenciót kell alkalmazni, illetve meg kell próbálni eltántorítani azokat, akik megpróbálják a nemzetközi humanitárius jogot megsérteni. Nagyon fontos az, hogy azok, akik ezt megtennék, azok ne jutsanak fegyverekhez. Fontosnak tartom azt is, hogy független nyomozást hajtsanak végre, illetve hogy a megfelelő bíróság elé citálják a bűnösöket, ide tartozik például, vagy akár a Nemzetközi Bíróság keretében is. Az ENSZ keretein belül is meg kell vizsgálni azt, hogy ezeket a konfliktusos helyzeteket hogyan lehet a lehető legjobban kezelni. Nagyon fontos az is, hogy a tagállamok végre eleget tegyenek finanszírozási ígéreteinek, amelyek humanitárius és fejlesztési célokat céloznak meg. Képviselő asszonynak adok szót másfél percben. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az októberi, tavaly októberi plenárison a frakcióm a GUE, MGL, szeretett volna egy plusz napirendi pontot felvenni a kunduzi kórházi támadással kapcsolatban elmondtuk, hogy milyen aggájaink vannak ezen gyáva támadással kapcsolatban. Azóta mi történt? Az amerikaiak felső vizsgálatot hajtottak végre, és ezt a botrányt szőnyeg alá söpörték. Ugyanúgy elmúlt át ez a botrány, mint, azok, mint ahogy befejeződött azoknak az élete, akik ott tartózkodtak a kórházban. Fontosnak tartom, hogy 1991-es Genfi a Genfi egyezményt kiegészítő jegyzőkönyvet végre alkalmazzuk. Tehát van egy tényfeltáró eszközünk, de az aláíró felek félnek attól, hogy ezt alkalmazzák, nehogy precedens teremtsenek. Ez azt jelenti, hogy el kell fogadni azt, hogy a kórházakat lebombázzák. Szerintem nem szabad ebbe belenyugodnunk, hogyha nem vizsgáljuk ki ezeket a támadásokat, és hogyha nem azonosítjuk, hogy kik a bűnösök, akkor jövőben is fel fognak robbanni kórházak, csak úgy, mint Afganisztánban, Jebenben, Szíriában. A tanács válasza az, hogy, hogy figyelik a helyzetet, nem, nem erre van szükség, megoldásra van szükség, mert hogyha ha meg, erre van szükség. percben. Thank you, Köszönöm, Köszönöm elnök asszony. Elítélendő az, hogy az európai tagállamok a nemzetközi humanitárius jog megsértésében cinkostársak az Európai Uniótól fegyvereket kapnak, amelyeket aztán kórházak és iskolák elleni bombázáshoz használják fel a következő állásfoglalásban intézkedéseket követelünk, hogy ennek a cinkosságnak védett, véget vegyünk, és egy fegyverembargót léptessünk életbe olyan országokkal szemben, amelyek a nemzetközi humanitárius jog ilyen súlyos megsértéséért felelősek. Ez az állásfoglalás csatlakozik egy korábbi kérésünkhöz, amikor Szaudarábiával szemben fegyverembargót kértünk a jemeni bombázások miatt az EU iránymutatásai a nemzetközi humanitárius jog terén más intézkedéseket is lehetővé tesznek, de mi, az Európai Unió nem teszünk eleget ezek végrehajtása érdekében. Ide tartozik az információgyűjtő missziók szükségessége, amelyek a háborús bűncselekmények felderítéséhez hasznosak lehetnek. A jogsértések kivizsgálása is kulcsfontosságú, hogy egy egyértelmű üzenetet küldjünk a felelősöknek, és megelőzzük a civil lakosság elleni további gyilkosságokat. A az iskolák és kórházak elleni támadások növekvő száma jelzi, hogy mennyire megsértik a humanitárius jogot. Kulcsfontosságú, hogy iskolák és kórházak továbbra is védelemmel részesüljenek, és biztonságos pontok legyenek a fegyveres konfliktusokban. A humanitárius csúcs egy lehetőséget nyújt most, hogy hangsúlyozzuk ismét a nemzetközi humanitárius jog fontosságát, és megvitassuk azt, hogy hogyan tegyünk ennek eleget. Más témák mellett javítani kell a nők, lányok és más védelemre szoruló közösségek helyzetét. Ez kulcsfontosságú kell, hogy legyen. Képviselőasszony, Castaldo képviselő úr következik egy percben, tessék. Thank you, Mrs. President. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Az iskolák és a kórházak megtámadása a nemzetközi humanitárius jog alapján tilos, és az ilyen típusú létesítmények bombázása háborús bűnnek számít. Az nemzetközi közösség az elmúlt években azonban ezt a trendet kellett, hogy tapasztalja. kórházak Afganisztánban, Jemenben, Szíriában támadás célpontjával váltak. Az a humanitárius és segítségnyújtó szervezetek munkatársai csak dicséretet érdemelnek, nagyra értékelem a munkájukat. Az ilyen létesítmények támadása háborús bűn, én Mogherini asszonyt, a főképviselőt arra kérem, hogy egy új um, európai fegyverembargót vezessen be olyan országok esetében, amelyek a nemzetközi humanitárius jog megsértéséért felelősek. Ezek az országok megsértik, azon országok, amelyek fegyvert szállítanak ide, a tanács következtetéseket is megsértik, nem fogadhatjuk el az, azt, hogy ölbetett kézzel üljön. A vezérszónoki kör végére értünk, most pedig Zaborszka képviselőasszonynak adok szót, tessék. Köszönöm, pani Köszönöm. Köszönöm szépen útoky na nemocnice a školy. Köszönöm szépen. A, az iskolák és kórházak támadása folyamatosan folytatódó trend sajnálatos módon. A tendencia a feladatunk az, hogy ezzel szemben fellépjünk. Az iskolák és a kórházok egyetlen feladattal rendelkeznek az embereknek segíteni. Azok, akik az iskolákat támadják, illetve a kórházakat támadják, az elfogadhatatlan. A GUE frakció újra benyújtott pontosító javaslatokat, és ezzel a korrekt cselekvésüket kérdőjelezik meg. Ez a nem felelős, ez nem elfogadható. Köszönöm. Képviselőasszony, most pedig Weidenholzer képviselő úr következik, kettő percben tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony a ezek a e, háborús bűnök, illetve a terrorista cselekmények, akár állami vagy nem állami e, szereplők követik ezeket el, az elmúlt évek eseményei közé tartoznak e, Szíriában, Irakban, másút sajnos az iskolákat, kórházakat érintő támadások, óvodákat érintő támadások az erőszak legcinikusabb formáit testesítik meg, hiszen a humanitárius segítséget nyújtókat érintik, támadják. Ezek háborús bűnnek számítanak, és a megfelelő bíróság elé, nemzetközi bíróság elé tartoznak. A mi állásfoglalásunk rendkívül fontos. Ez egy fontos lenne, hogy van egy, egy jó eszközünk, a humanitárius emberi jog betartására vonatkozó iránymutatások a e, tanács e, fogadta ezeket el, és e, világossá kell tenni, hogy milyen intézkedéseket hoztak az adott időszakban annak érdekében, hogy kötelező érvényű legyenek, érvényűek legyenek ezek az iránymutatások. Tudatában vagyunk az európai intézmények és a tagállamok szerepének. Ezért az állásfoglalásban utalunk arra a fontos szerepre is, amelyet az ENSZ játszik az Európai Unióval való együttműködésben a konfliktusok megoldásában. Egy nagyon fontos aspektus nem szabad elfelejteni, az Európai Parlament az állásfoglalásban, jemeni állásfoglalásában megerősítette ezt, és azt hiszem, hogy erre nekünk is utalnunk kell. Azok az államok, azokat az államokat kell kizárni a fegyverszállításokból, amelyek megsértik a humanitárius nemzetközi jogot. Jurek képviselő úr következik egy percben pani przewodnicząca! <clears throat> az egyik legbrutálisabb támadás az iszlám állam részéről az adeni támadás volt. Teréz anya egyik szervezetét támadták meg. Ez egy célzott támadás volt, betegeket és az őket ápoló nővéreket, apáca nővéreket ölték meg. Ez az emberi jogok, a ez a humanitárius jog egyértelmű sárban típrása, de nem figyeltünk oda erre az eseményre. Amikor ilyen események történnek, amikor ártatlan civileket céloznak meg, és ölnek meg háború alatt, az mindenképpen napirendet üzendő, és ez egy célzott támadás volt. Dantei képviselőasszony következik egy percben. Gracias, señora presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Egy olyan pillanatban, amikor az ENSZ főtitkára megkongatta a vészharangokat azért, mert a nemzetközi humanitárius jog egyre inkább sérül, legalábbis időszerű ez az állásfoglalás. Ugyanakkor nagyon csalódást okoz számomra az, ahogy a frakciók a parlamentben a palesztin megszállást, vagy a Nyugat-Szahara megszállását figyelmen kívül hagyják, mert emlékeztetnék arra, hogy ott is érvényes a nemzetközi humanitárius jog. Így gyakorlatilag sót hintünk a sebe, sebbe azon emberek esetében, akik ugye ott élnek, és teljesen védtelenül hagyjuk őket. Nem szabad figyelemmel kívül hagyjuk a 2014-es vizsgálati bizottság megállapításait a gázai övezetben, amely háborús bűnökről beszélt, amikor kórházakat támadtak és az erőszakot alkalmazták. Emlékeztetnék arra, hogy a nemzetközi humanitárius jog felhasználása politikai célból az egyik fő tényező, ami miatt megsértik és ami miatt büntetlenséget élveznek. Frakcióm előterjesztett módosítókat, hogy orvosoljuk ezt a helyzetet következik képviselő úrnak szintén egy perce van tessék parancsoljon! prema izvjeu organizacije lijenici za ljudska prava samo u. köszönöm szépen egyes jelentések szerint 2016. februárjában 358 támadás érte a szíriai kórházakat. Ezeknek 90%-át az Assad rezsim és szövetségesei követték el orvosok, ápolók, humanitárius munkások, nap mint nap ilyen körülmények között dolgoznak, és gyakran ezekben a kórházakban előfordul, hogy nincsenek képz, nincs képzett munkaerő, és csak segítséget nyújtó civilek dolgoznak itt, és őket érje a támadás nagy elismeréssel adózunk ő előttük. A humanitárius jog megsértésére kerül sor ezek kórházak támadásakor, de nincs reakció, nem reagálunk, e, pedig bíróság elé kell vinni az, ennek elkövetőit. Ismerjük Milosevic agresszióit, illetve ezen háborús bűnöseket. ezeket sem büntetik meg. Tiszt- Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, miniszter asszony. Úgy tűnik, hogy ez a háborúzás egyik új módja, ami kialakulóban van. A nőket, a gyerekeket, a civileket gyilkolják meg, függetlenül attól, hogy hol találhatóak ezek. Ezek háborús bűnök. Azonnali lépéseket kell tennie az Európai Uniónak. Nem, elég, nem elégedhetünk meg azzal, hogy elítéljük ezt, ez már így is bűnös fellépés. Vannak szabályok, ezeket alkalmazni kell. A bűnösöket az igazságszolgáltatás elé kell vinni. Ha nem így teszünk, akkor még több halálos áldozat lett, még több, még több támadás. Tehát azok, azon országok ellen is föl kell lépni, akik például fegyvereket adnak el azoknak az országoknak, akik a, ezeket a támadásokat végre hajtják rendkívül nagy az áldozatok száma. Jó lenne, hogyha egy közös bizottságot alakítanánk ki ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Tomásics képviselő asszony következik. Köszönöm szépen. A nemzetközi humanitárius jog megsértése, mint a kórházak vagy iskolák ellen nyúló támadások elítélendők. Ezen bűncselekmények elkövetőit pedig az igazságszolgáltatás elé kell állítani az ilyen, megköz, az ilyen viselkedést semmilyen stratégiai okból vagy érdekből nem fogadhatjuk el. Emlékeztetnék arra, hogy a Vukovári Kórház azzal mi történt a háború során. Az ostrom alatt 700 támadás érte naponta, és Vukovar eleste után a szerb terroristák a jugoszláv hadsereggel együtt elvet, elvitték a betegeket, megkínozták és meggyilkolták őket, betegeket és orvosokat, egészségügyi dolgozókat, és az orvosi dokumentumokat azóta sem juttatta vissza a Szerbia, és nem tárta fel azok sorsát, akik eltűntek a kórházból. Sok európai vezető és képviselő itt támogatja Szerbiát, és elítéli Horvátországot, mert nem akarják megalázni. Következik egy percben Köszönöm szépen. Nem egy támadásról van szó. 358 külön támadásra került sor Szíriában 2011 óta kórházakat érintő támadások. A Smetsen San Frontiert érintette legutóbbi támadás Afganisztánban, illetve Jemenben. 600 tíz nemzetközi munkatárs, segítségnyújtó munkatárs vesztette életét az elmúlt évben ezek a statisztikák állnak rendelkezésre, ennél jobb munkát kell végeznünk nekünk, az Európai Uniónak erősíteni kell a nemzetközi jogi védelmet. A tagállamoknak is jobb teljesítményt kell nyújtani, elkerüljük az ilyen támadásokat, és el kell is ítélnünk a terroristákat, a fegyveres csoportokat, amelyek emberi pajzsokat használnak, civileket támadnak, mert azok a legsebezhetőbbek. Nagyon tragikus az, hogy azok, akik kórházakba menekülnek, hogy a háború elől meneküljenek, ott kell meghalniuk. Elítéljük az ISIS-t, ISIS is, amikor ilyen humanitárs jogsértéseket követ el. Ezzel a lista végére is értünk, áttérünk a kezdi eljárásra. Minden képviselőnek szót adok, kizárólag egy percben. Polcsak képviselő úr következik. paní předsedající já jsem velmi. köszönöm szépen elnök asszony nagyon hálás vagyok azért amit az imént Howie Tour elmondott nagyon sok hasonló támadás van ne csak a kabuli támadásra összpontosítsunk hanem az összes többire is a tavalyi támadásokat vagy a 2016 februári támadásait is eh, ki kell vizsgálni. Ez egy orosz támadás volt, vagy Szaminban is volt egy olyan támadás a tavaly ősszel, ahol 15 emesztették életüket. Ezek a támadások eh, mondanak a nemzetközi humanitárius jognak. A GUE azt hiszem a GUE megközelítésén egy kicsit objektívabban kéne ehhez a dologhoz eh, ezt a dolgot kezelni. Egy kiegyensúlyozott jelentése van szükség, az eredeti szöveg kiegyensúlyozott volt, a GUES javaslatot nem tudjuk elfogadni. Köszönöm képviselő úr. Máriász képviselő úr következik, tessék. Köszönöm szépen. Az elmúlt pár hónapban sajnos Sokat kellett arról beszélni, hogy az alapvető emberi jogokat a földközi tenger környékén a háborús konfliktusokban nem tartják tiszteletben. Tavaly novemberben az Egyesült Államok bevallotta, hogy az afganisztáni támadások mögött ők álltak Jemenben. Szaúd-arábiaiak szintén iskolákat és kórházakat romboltak le. Úgy tűnik itt kettős mérce van. Az EU és a nyugati világ folytonosan ezt teszi, ezzel pedig alássuk a szavahihetőségünket. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi szervek elismerjék, hogy itt háborús bűnöz, bűnös, bűnökről van szó. Jemenben például ez történt. Föl kell deríteni, hogy kik az elkövetők, kik a bűnösök, és nagyon fontos, hogy a vezetők elismerjék felelősségüket éppen ez, ez az egyik oka annak, hogy olyan sokan jönnek Európába. Úgy tűnik, hogy túl keveset tanultunk abból, amit a abból, amit a korábbi Jugoszlávia területén háborúkban történt, Boszniában vagy Horvatországban. Házak és iskolák 20 évvel ezelőtt is célpontok voltak. A Vukovári kórház példája volt a legszembetűnőbb, de úgy tűnik, hogy semmit sem tanultunk mindenből. Hogyan csinálhatunk úgy, mintha meglepettek volnánk, amikor mindig a civilek a háborúk áldozatai. Minden egyes háborúban vannak kórházak és iskolák ellen irányuló támadások. Ezt a vitát nem folytathatjuk le úgy, hogy nem hozunk határozott döntéseket, és nem ítéljük el az ilyen bűncselekményeket, hiszen ezek a legszörnyűbb bűnök az emberek ellen. A López képviselő úrnak adok szót. Tessék, képviselő úr! Köszönöm, elnök asszony. Az általános elvekkel egyetértünk ebben az eszmecserében, ugyanakkor azt is meg kell jegyezzük, hogy teljes mértékben figyelmen kívül hagyjuk ezen konfliktusok kiváltó okait. Ez egy olyan eszmecsere, amely az Európai Unió, a NATO, az USA közvetett és közvetlen felelősségét figyelmen kívül hagyja, például közel-keleten vagy Észak-Afrikában a katonai felelősségünket voltak olyan balesetek, amelyekért maguk, a, maga a nyugat volt a felelős. Például Izraelben az ENSZ iskolai által ellen irányuló támadások, vagy ott van Szaudarábia jemeni fellépése, amikor áll, áll, ártatlan emberek voltak az amerikai drónok áldozatai az legalapvetőbb emberi jogokat megsértjük, illetve a menekült válságot. Köszönöm képviselő úr. Nos, ezzel a kezdi eljárásnak is a végére értünk. Most Henis miniszter adok szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden európai uniós intézmény úgy gondolja, hogy a nemzetközi humanitárius jog szabályai és törvényei kell, hogy az Európai Unió külső fellépését irányítsák. Ezért mondtam korábban, hogy elengedhetetlen, hogy az alapító értékeink mellett kiálljunk. Nem szabad elfelejteni, hogy a nemzetközi jog miről szól, miről szól nőkről, férfiakról, gyermekekről, családokról. Demes Mákeronnak válaszolva azt szeretném elmondani, hogy önhöz hasonlóan én is nagyon sajnálom, hogy a konferencia nem tudott elfogadni egy új dokumentumot, de azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a 28 Európai Uniós tagállam csak kis részét, kis százalékát teszi a konferencián résztvevő országoknak, Ön utalt arra, és én is mondtam, hogy az Unió megerősítette azt az elkötelezettségét, hogy a nemzetközi humanitárius jognak megfeleljen. És az egyik ígéret, amit tett az Európai Unió és a tagállamok ezen a konferencián, az a kórházak és a kórházi dolgozók és a paciensek elleni támadások elleni fellépés. A 28 tagállam, ha összeáll, akkor közösen erős lehet, de az összes résztvevőnek csak kis részét adja, adják az uniós tagállamok. Képviselőtársaim, ezzel a vitát lezárom. Tájékoztatom önöket, hogy a vita lezárásához hat állásfoglalási indít.